meg kell számlálnunk azokat is, akik mellette szavaznak, azokat is, akik ellene szavaznak, és kétharmados többség igen szavazatára van szükség, 276 főre. Az 168 per 3-as bekezdés az eljárási szabályzatunkban azt mondja ki, hogy ahhoz, hogy a szükséges kétharmados többséget elérjük, csak a mellette és ellene leadott szavazatokat szabad, hogy megszámláljuk. Kérem emlékezzenek, hogy a képernyőn látható összes szavazat között a tartózkodások is szerepelni fognak, azonban a szavazatok megszámlálásakor csak a pluszokat és a mínuszokat vehetjük figyelembe. Ez a 186 per hármas bekezdés szabály értelmében lesz így. A politikai frakciók pedig azt kérték, hogy név, hogy titkos szavazás legyen. Ritkó képviselőkért kért Uh, <clears throat> Mr. President, uh, I rise, uh, on... Tisztelt elnök úr, a 184 per 8-as eljárási szabályzati cikk szerint szeretnék hozzászólni a szavazáshoz, ami nem veszi figyelembe azon képviselők jogát, akik tartózkodni szeretnének. A tegnap esti közleményben a szolgálatai arról tájékoztatták a képviselőket, hogy a tartózkodásukat nem számlálják. Ezzel ellen határozottan szeretnénk felszólalni. A 21-es szabály nem az alelnökök megválasztásával egyenértékű. Itt most nem megválasztásról van szó. Az Európai Parlament gyakorlata szerint a tartózkodásokat is figyelembe kell venni. Tisztelt elnök úr, ragaszkodom hozzá, hogy a parlamenti demokrácia tiszteletben tartása érdekében vegyék figyelembe a tartózkodó képviselők szavazatait is, független attól, hogy a kétharmados többség ezek nélkül megvan-e vagy nincs. Csárnecki képviselő a plenárison kell, hogy megvédje magát, ez nagyon rendkívüli, és most még egy olyan hátrány is érinti, hogy ha mondhatom így, szabálytalanul nem akarjuk figyelembe venni a tartózkodók szavazatait. Per quanto riguarda l'interpretazione del regolamento, ami a szabályok értelmezését illeti, most történik először olyan, hogy a 21-es szabály alapján szavazunk. És figyelembe kell venni a szabályok általános értelmezését is a hasonló esetekben amikor például egy alelnök megválasztásáról van szó, vagy egy questor megválasztásáról, akkor a tartózkodások nem számítanak. Amikor egy javaslatot, egy szöveget elfogadunk vagy elutasítunk, akkor a 178-as szabály értelmében is csak az igen vagy nem szavazatokat veszük figyelembe, a tartózkodásokat nem, ha csak a szerződés nem határoz meg egy konkrét többséget. A szerződés erről az esetről semmit nem mond, ezért én úgy értelmezem, hogy a 178-as szabályt és a többi szabályt is ugyanúgy kell figyelembe venni, tehát széles körön kell értelmezni a parlamenti tisztségviselők megválasztására vonatkozó szabályokat, tehát szerintem ezt úgy kellene tenni, ahogy én ezt mondtam, tehát csak az igen és nem szavazatokat fogjuk figyelembe venni. Coburn úr. Thank you, Mr. President. I was the rapport. Köszönöm, elnök úr. Én voltam a jelentéstevője ennek a szabálynak. Én illesztettem be ezt a szabálykönyvbe évekkel ezelőtt, soha nem használtuk még ezt és szeretném megerősíteni, hogy az, én ért, az önértelmezése az, amit mi szándékoztunk ezzel elérni. Köszönöm. Bene, possiamo passare ora alla votazione. Rendben, akkor most szavazzunk. Ez egy titkos szavazás, ahogy korábban is mondtam és egy kétharmados többségre van szükségünk a leadott szavazatok körében, és csak az igen, illetve nem szavazatokat fogjuk figyelembe venni. Megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Mindenki szavazott?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 passiamo alla relazione hübner e silva pereira sulla composizione. a hübner silva pereira jelentés következik az európai parlament összeálltásáról. a seventeen es módostó név szerint szavazunk megnyitom a szavazást. il voto è chiuso. lezárom a szavazást. respinto. elutasítottuk. Hármas módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Eredeti szöveg, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Négyes módosító, meg, ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítva. 29 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Eredeti szöveg név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Elnézést mondja az elnök, ezt, ez kiesik. Négyes bekezdés, ötös módosító, 18, 27, 39, megnyitom a szavazást. Voto chiuso. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös cikk, eredeti szöveg, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Hármas preambulum bekezdés 16D és 26D. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Hat, ki van mellette? kérem, hogy emelje fel a kezét. Most nem név szerint szavazunk, aki itt most készfeltartással szavazunk. A határozatjavaslat ellen tartózkodás, ezt elfogadtuk. Meg akarják nézni elektronikusan, jó, akkor ezt nézzük meg, megnyitom a szavazást a határozatjavaslatról. Il voto è chiuso Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Következik az állásfoglalás tervezet. Első bekezdés Bresszó képviselő. Köszönöm, elnök úr. Eléggé összezavart bennünket, nem mondta meg, hogy mi történik, és nem tudtuk, hogy miről szavazunk. Ez történt. jobban el kell magyarázni, elnök úr, hogy mi történik. Nem tudtuk pontosan, hogy miről szavazunk. Honorevole Bresso, quando veramente... Bresso asszony. Figyeljen ide, kérem, és akkor elmondom. Yes, thank you, President. You didn't... Köszönöm, elnök úr. Nem magyarázta el, nem mondta, hogy a negyedik cikk második pontja és a negyedik cikk harmadik eh, pontja, és az ehhez eh, kapcsolódó módosítók kiesnek. Tehát mi azt hittük, hogy erről szavazunk, és nem az ötödik cikkről. Eh, ön nem mondta, hogy az említett módosítók kiesnek. Nem mondta, úgyhogy nem is értettük. A szavazólistának egyértelműnek kellene lennie, azon szerepel, hogyha elfogadjuk a 4.1-es módosítóját, akkor a másik két bekezdés ki fog esni. Az én listámon ez rajta van, gondolom az önökén is. Én nagyon egyértelműen elmondtam, hogy miről szavazunk. Mondtam, hogy a határozatjavaslatról szavazunk. Elnézést, Bresszolszony, én olaszul beszéltem, ez az ön anyanyelve, biztosan, hogy tökéletesen megértette, amit mondtam. Carver, Carver Thank, thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr. Úgy tűnik, hogy össze-vissza szavaznak. Egyszerű megoldás volna, hogyha újra szavazásra bocsátanánk ezt a kérdést, egy csapásra megoldaná a gondot. Ezt már megtettük egyszer, úgyhogy térjünk át az állásfoglalás tervezetre. Gatieri úr. Elnök úr, az ötödik cikk, amiről azonnal a 4.1-es módosítói után szavaztunk, arról szavaztunk, de sokan a szavazólista ellen szavaztunk, mert nem tudtuk, hogy az ötödik cikkről szavazunk. És a kijelzőn is más volt. Úgyhogy mi egyszerűen azt kérjük öntől, hogy ismételjük meg a szavazást. Csak azt szeretnénk, hogyha az ötödik cikkről való szavazást megismételnénk, és utána folytathatjuk. Csak ennyit kérünk, ezt én is kérem, és sok más kolléga is. Mi mindannyian úgy szavaztunk, mint hogyha ez még az előző szöveg lett volna. Non ho capito questo sbattere i tavoli che cosa significa nem értem, hogy miért tapsolnak ennyien. Én teljesen világosan mondtam, hogy melyik módosítóról szavazunk. De a táblán az volt, hogy a negyedikről szavazunk, a negyedik cikkről. Ah, meglio che ripetiamo. Ah, c'è stato un errore? Qui ah, vabbè, okay. Va bene, allora. Un attimo. Se... Ho capito, ho capito. Jól van, értem. Én nem látom a mögöttem lévő kijelzőket, de úgy tűnik, hogy valóban hiva történt a kijelzőn a 4-es és 5-ös cikkek kapcsán, úgyhogy szavazzunk ismét. Most az ötödik cikkkel kezdjük. Ötödik cikk, eredeti szöveg. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Vote chiuso. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a hármas preambulum bekezdés 16D és 26D név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Így a 38-as fogyottá válik, ezért a döntés, a határozott tervezetről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tovább léphetünk az állásfoglalás tervezetre. Jó, ellenőrizzük a határozott tervezetről szóló szavazást. Lezárom a szavazást. És jóvá hagytuk. Tovább lépünk az állásfoglalás tervezetre, eredeti szöveg első bekezdés részenként szavazunk ellen, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk ezt is. Eredeti szöveg, harmadik cikk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötödik bekezdés, eredeti szövegrészenként egy mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös módosító részenként szavazunk. A 15-ös oka fogyott elnézést, mondja az elnök úr. 41 következik, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 35 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 22 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Erre ellenőrizzük, ellenőrizzük a 22-est, megnyitom a szavazást. Perché l'ha preso se C'è un problema tecnico che non dipende da me. Technikai probléma van, ez nem az én hibám. Il testo è approvato. Elfogadtuk. Az eredeti szöveg okafogyottá válik, így a kettes módosító következik. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, a nyolcadik bekezdésnél járunk egyébként. 23-as, 36-os módosítók. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazat. voto Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Így az eredeti szöveg fogyottá válik, a hetes módosító következik, kilencedik bekezdés mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 13-as bekezdés, 24-42, mellette, illetve név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. 24-42. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. És jóvá hagytuk. Így tovább léphetünk a 14-es bekezdés, a 25-ös módosító mellette. Ellene. Tartózkodás Ellenőrizzük ezt, kollégák. A 25-ös módosítóról megnyitom a szavazást. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. A hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizzük, A hatos módosító 15-ös bekezdés. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. C preambulum bekezdés eredeti szöveg első rész, mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. C preambulum bekezdés 8-as módosító név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. F. Preambulum bekezdés eredeti, mert egyes rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A kilences módosító mellette ellene tartózkodás. Elutasítva 10-es, 11-es okafogyott, G. Preambulum bekezdés 19D. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Voto chiuso. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 30 a soka fogyott, következik a 31-es. H. Preambulum bekezdés, név szerint szavazunk, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 32-es, még egy név szerinti szavazás, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Eredeti szövegről szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A H után 12-es módosító név szerint szavazunk erről is. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 20D az I preambulum bekezdésről ből, név szerint szavazunk, megnyitom. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Az I utáni 13-as következik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. J. Preambulum bekezdés 21D, 34D, név szerint szavazunk, mert nyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És jóvá hagytuk. Következik a K preambulum bekezdés 14D módosító. Ismét név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, most az állásfoglalás egészéről a módosított verziójában szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk a szöveget. Gratulálok a két előadónak is. Tovább lépünk a González Pons jelentésre az Európai Parlament és a Bizottság közötti keretmegállapodás felülvizsgálatára. Első bekezdés, kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 18-as név szerint szavazunk az első bekezdés utáni részről. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. Eredeti szövege a kettes bekezdésnek mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas bekezdés, hármas módosító, megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. Négyes bekezdés, 4D módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötödik bekezdés, ötös módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, szavazunk az eredeti szövegről, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatodik bekezdés, hatodik módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, eredeti szöveg, név szerint szavazunk róla, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk. Következik a hetedik módosító, név szerint szavazunk, hetedik bekezdésről van szó, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik a nyolcadik bekezdés, nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Az eredeti szövegről két részben szavazunk, mind a kettő név szerinti szavazás, első rész megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Így elfogadtuk. Második rész, szintén név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. A 12-es módosító 11-es bekezés után név szerint szavazunk erről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 12. bekezdés, 16-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 10-es módosító, 15. bekezdésből mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Egyes módosító, nem, elnézést, a 13-as javítja magát az elnök úr. 15. bekezdésről név szerint szavazunk a 13-as módosítóról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. E preambulum bekezdés egyes módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. Eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. F preambulum bekezdés eredeti szövege mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. H preambulum bekezdés 15-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik az I preambulum bekezdés 17-es módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. J. Preambulum bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Jobb, hogyha ezt is ellenőrizzük, kollégák. J. Preambulum bekezdés. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A teljes állásfoglalásról név szerint szavazzunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk González Ponszónak. Kedves képviselőtársak, folytatjuk, szavazzunk a kaváljó jelentésről. Név szerinti szavazás lesz, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Megyünk tovább a kisebbségek védelme és megküzdések szemben küzdelem az EU tagállamaiban. Egy egyedi szavazás tárgya lesz, ki van mellette, ellene. Elfogadtuk. Most jön a szavazás Sri Lanka, Trinidad és Tobago, valamint Tunézia felvételéről a harmadik, nagy kockázatú harmadik országok listájára. Jurova biztos asszony szeretne szót kérni? Ha igen, parancsoljon. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Mindannyian osztjuk a felelősséget a pénzmosás elleni harcban és a terrorizmus finanszírozás elleni harcban. Ez a parlament különösen keményen harcolt az a pénzmosás ön irányelv erősítése révén konzisztensen erősítve a jogi kereteket. A delegált jogi aktus, amelyről most szavazunk, Tunéziát privilegizált partnerként ismeri az Európai Unió szempontjából. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem ássa alá a politikai, az EU politikai vagy pénzügyi vállásait Tunéziával szemben. Értékeljük Tunézia az elmúlt hetekben tett előrelépéseit, és az Európai Bizottság erősen fogja támogatni Tunéziát a cselekvési terv végrehajtásában, amelyet Tunézia és a Financial Action Task Force decemberben írt alá. Szoros és intenzív kapcsolatokat ápolunk Tunéziai barátainkkal e cselekvési terv végrehajtása érdekében, és a bizottság készen áll minden támogatást megadni, hogy Tunézia amíg nem jól működő elemeket megoldja. És miért ez megtörténik, elkezd folyamatba helyezzük az eljárást, amely alapján Tunéziát levehetik a listáról a Task Force tagjai, és ezt követően az EU hivatalosan is. Meg vagyok győződve arról, hogy a folyamat végén Tunézia egyfajta mérceként szolgál majd más államok számára, és nagyon értékelem ez irányi erőfeszítéseiket és vállalásaikat. Végül hadd erősítsem meg azt, hogy az Európai Bizottság intenzíven együttműködik egy rendszerszerű megoldáson, mely alapján az EU saját autonóm elemzése révén hozzon létre a har- kockázatos harmadik országok listáról egy olyan keretet, amely révén megvédhetjük az EU-t és állampolgárait. Köszönöm szépen, biztos asszony! Most akkor kezdhetjük a szavazást magát. Verzsia asszony. Zur Geschäftsordnung bitte. milyen kérdésben kíván, melyik cikkhez kíván hozzászólni, hogyha technikai hozzászólása van? Ügyrendi? Elnök asszony, én vagyok a felvetés szerzője, csak azt szeretném mondani a kollégáknak, hogy a biztos asszony semmit nem tett hozzá ahhoz, amit a bizottság a Libe Econ ülésen is elmondott, és a hétfő esti plenárison. És szeretném azt is hozzátenni, hogy a szankciók nem lehet megismételni itt a vitát, a vita már lefolyt, mondja az elnök asszony. Nem, most szavaznunk kell, nem vitázni. És emlékeztetek arra, hogy a parlament tagjainak többsége eh, van szükség ehhez. Szavazunk. Ki van mellette tehát? ellene. Szerintem nem fogadtuk el, ám jó, jó, jó, jó, jó, jó. Nyilvánvalóan ellenőrizni fogjuk. Megnyitom az ellenőrző szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Háromszázötvenhét szavazott volt. Mellett, ami nem elégséges, ezért nem fogadtuk el. Megyünk tovább. Nulla tolerancia, zéro tolerancia női nemi szervek megcsonkításával szemben. Némi, némi nyugalmat kérek, hölgyeim és uraim. Két részben szavazzunk az első négy részről mellette, az első rész mellett, ellene. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Most jön a hár, 13-as bekezdés, 3-as módosító, a név szerint szavazunk róla, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Erdőszöveg részről szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes módosító név szerint megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Ötös módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. Hatos módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. Egyes módosító mellette. Ellenem. Tartózkodók. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Az eredeti szövegről két részben szavazzunk, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, Elfogadtuk. Jön a végszavazás. Ki van a szöveg mellett? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Ezzel lezártuk a szavazásokat. Kedves kollégák, kérem, hogy sokkal gyorsabban és sokkal kisebb zajjal távozzanak a teremből. Kérem, liese úr és Guillaume asszony, fáradjanak ki.